Not only budget deficit, but imbalance. Mes chers collègues, je vous propose de... Kedves kollégák, azt javaslom, hogy lássunk neki a munkának. Vous, vous avez vu l'ordre du jour. S'il n'y a pas de... Mindenki látta a napirend tervezetet, hogyha nincs hozzáfűzni való senkinek, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük. Üdvözlöm a vendégeinket, a litván elnökséget egyrésztről, de nem látom őket. Pedig itt vannak valahol, az biztos. Á, igen, itt a bal kezünkön, itt és ott. Üdvözlöm őket tehát. Az Európai Bizottság főigazgatóját is üdvözlöm, aki szintén itt van közöttünk. Hol is? Igen, látom. Kirobanó formában. A tárgyalások során úgy tűnik, hogy már elkopott a zakója. Ez az Egyeztető Bizottság megszokott ülésterme. Ez bizony bizottsági ülésre nem ideális. Ezzel a felállással. Az ez évi költségvetési tárgyalásoknak az öngyön, akkor ez jó szimbóluma lehet. Üdvözlök minden érdeklődőt. A portugál TV küldöttség is érkezik, ők még nincsenek itt, majd üdvözöljük őket akkor, amikor megérkeznek. A portugál képviselőkről készítenek egy összeállítást. D'autre part, dans les annonces du président. Szenő közleményei között felhívnám először is mindenkinek a figyelmét arra, hogy a 2014-es parlamenti hetek a január 20-ai hétről beszélünk. Miért fontos ez? Az év elején, most már harmadik egymást követő évben a nemzeti parlamenti képviselőkkel szerveztünk találkozót, és két éve már hivatalosan az európai szemeszter részeként került sor erre a találkozóra. A parlamenti ellenőrzés szempontjából nagyon fontos, hogy mikor van ez. A, az után, hogy az éves növekedési előrejelzéseket kiadta az Európai Bizottság, de még a márciusi csúcs előtt, amikor meghatározzák a, a gazdaságpolitikai irányvonalakat. Ez az a pillanat, amikor a nemzet és európai parlamenti képviselők együtt vélemény nyilvánítanak e kérdésben. Jövőre ennek különösen nagy fontossága lesz januárban, ugyanis ugyanezen a héten három napon keresztül kereszt, kerül, sor, kerül megrendezésre ez a parlamentközi találkozó. Most már ez tulajdonképpen egy, egy, egy formális közi eleget ölt a költségvetési stabilitási szerződés, fiskális kompakt néven elismert szerződés 13-as cikke is uttal erre, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők most először Vilniusban üléseztek, Vilniusban egy hónappal ezelőtt, és legközelebb pedig gyakorlatilag ugyanezekkel a képviselőkkel az említett januári héten fognak ülésezni itt Brüsszelben. És most hívom fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy mennyire fontos, hogy az európai parlamenti képviselők is jelen legyenek, főként délután, a három napból lesz egy délután, ami kifejezetten a Nemzeti Költségvetési Bizottsági képviselők és az EP Budget Bizottságának a tagjai közötti egyeztetésre lesz öntve, lesz az ECON és az AMPLOA szakbizottságok, mint társszervezők részére is egy hasonló ülés elkülönítve. Ezért olyan fontos, hogy a Költségvetési Szakbizottságunknak minél több tagja jelen legyen, mennyiségi és minőségi garanciákat is ez adja meg. A portugál képviselők adják a minőséget, a, többiek pedig a mennyiséget. Ezt csak a portugál TV stáb kedvéért mondom avons approuvé euh, <laughs> les conclusions de nos réunions du dix sept octobre et november október 17 és 22 ülési ülés jegyzőkönyvének elfogadása szokásos módszer szerint az ülés végéig, ha senki nem jegyzi, akkor elfogadottnak tekintjük. Négyes napirendi pont, költségvetési egyeztetés eredményei. November 11-i egyeztetésről beszélünk. Én röviden összefoglalom, aztán előadunk Ann Jensen és ő kiegészíti. Monika Holmeyer e, elnézést kér, hogy egy más elfoglaltsága miatt nem e, tud itt lenni. E, Hazájába szólította a politikusi kötelessége. Csak a néppárti árnyék előadó, aki a ö, rossz tanuló, és nem dolgozott éjszaka, de tulajdonképpen mindenki más ott volt, aki számított. Viszont csak a másik két intézmény nyilván a nyilvánosság nem volt jelen, ezért kell most összefoglalnom ennek az egyeztetésnek az eredményeit. Mit mondhatnék? Hosszú, szerintem túlságosan is feleslegesen hosszú volt ez az egyeztetés, ez a tárgyalás. Most pedig ebből nyugodtabb körülmények között le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket, majd az utánunk jövők számára is, a következő évekre vonatkozóan. 17 óra non-stop tárgyalásról van szó. 500 millióról tárgyaltunk 17 órát, szerintem ez 16 és fél órával több a kelleténél. Vannak, akik imádnak tárgyalni. Ugyanakkor személyes véleményemet nem rejtem vék alá. Nekem adatott meg az a megtiszteltetés, hogy a szakbizottságunk és a parlament nevében elnököltem az egyeztető bizottság ülést, de a végeredmény lehet, hogy elfogadható lehet a képviselők számára. A tárgyaló küldöttség a parlament nevében elfogadta ezt az eredményt, ugyanakkor a szerződés eljárás szerződés eljárás értelmében ez nem a Költségvetési Bizottság képviseletében volt ez a küldöttség. Az elnökök értekezlete állította össze ezt a tárgyaló küldöttséget, így tehát értelemszerűen a Költségvetési Bizottság tagjából állt össze elsősorban a küldöttség, de nem kizárólag, és a szerződés értelmében, amikor egyeztetésben megállapodtunk, tavaly nem így volt, de idén így van, a küldöttség vezetője aláírja fizikai, fizikailag hivatalosan a parlament nevében ezt a megállapodást, a tanács eh, nevében a szoros elnökséget képviselő miniszter is aláírja ugyanezt a dokumentumot, és ezt követően az egyeztetés végeredményét közvetlenül a plenáris elé kell terjeszteni szavazásra. Ez a megszokott jogalkotási eljárástól teljárás, teljesen eltér. Ma délután a 2014-es költségvetésről nem kell szavaznunk. A Kobunak már nincs beleszólása. Egyetlen egy szavazás lesz, plenáris szavazás, az egyeztető tárgyalások eredményéről fogunk szavazni a plenárison, és a szerződéses rendelkezések értelmében ezt a parlament E, által elfogadottnak tekintjük, kivéve, hogyha a parlamenti képviselők többsége ellene szavaz. Tehát, hogyha egy negatív minősített többség van, a ellene, akkor nem fogadtuk el, egyébként elfogadottnak tekintendő. Tehát ma délután nem fogunk 2014-es költségvetésről szavazni. A 9-es módosító költségvetésről igen, a rugalmassági eszköz alkalmazásáról a kettes kategóriában, erről szintén fogunk szavazni. 1B, 1B költségvetési fejezetben? Igen, Ciprus részére nyújtandó támogatásról, nem a kettes kategóriát a, a DAB 7-esben, tehát a 7-es pótköltségvetésben, költségvetés tervezetben már meg megoldottuk. Úgy vélem, személy szerint, hogy elékeztünk oda, hogy két egymásnak látszólag ellentmondó rendelkezésre állapotunk meg. Ezek azonban politikai kérdések, amelyek szerintem, és ez minden frakciónak, minden képviselőnek más lehet a megítélése, de az én szerény véleményem szerint a politikai, gazdasági kontextusban, európai szinten egyel szigorúbbra kell vennünk a költségvetési játékszabályokat. Egy egyensúlyi költségvetést egy egyensúlyban lévő költségvetést, egyensúlyban kell végrehajtani a 2013-as költségvetés esetében nem lesz deficit. Az elmúlt évben fennállt annak a veszélye, 2014-es költségvetésre vonatkozóan, már a határokat feszegettük, tehát a 2014-es költségvetés esetében már felmerült a kérdés, hogy a 2007-13-as költségvetési keretben a, a, a kifizetési előirányzatokat tudjuk-e így növelni és nagyon szigorúak voltunk, határozottak a parlamentnek köszönhetően a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban. Tavaly két nyilatkozatot sajtoltunk ki az intézményekből. Egyrészt eh, a pót költségvetésekkel, a a kifizetési előirányzatok növelését lehetővé kell tenni, hogyha arra szükség mutatkozik, illetve a többes pénzügyi keretről szóló megállapodás keretében kisajtoltuk azt a tanácsból, hogy a 2013-as plafonig elmenjen a kifizetési rendszerű tekintetben, 11,2 milliárd euróról beszélünk, Tudjuk, hogy ez hogy folyt, tudjuk, hogy több részletben került ez elfogadásra és kifizetésre, és hogy nagyon sokat kellett a parlamentnak eh, harcolnia azért, hogy a harmadik részletről is megállapodjunk, azzal a feltétel, hogy a miniszterek tanácsa azt a feltételt eh, szabta, hogy 3,9 milliárdot elfogadjuk, ez most mind megoldódott, és most örülhetünk annak a ténynek, hogy ahogy azt az Európai Bizottság is javasolta, az Európai Parlament a 2013-as pénzügyi év során 11,2 milliárdos növekményt ért el, effektív növekményt. Még elégedettebbek lehet tettünk volna, hiszen a szerződéses feltételeket betartottuk, de az év végén érkező számlákat, számlák igen komoly összegre rúgnak majd, és hát a jövő évi költségvetés terhelik. Ugyanakkor a parlament a kifizetés előirányzatok ügyében sikerült igen komoly megedményeket kisajtolnunk a tanácsból, ami szerintem nagyon nagy sikernek számít. Giovanni még nincs itt. A 2014-es költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az MFF-ről született politikai megállapodást követő előre nem látható nehézségek a német, osztrák, cseh és román áradások okozta károkról beszélek most. Sikerült egy olyan formulát találni, ami mindenki számára elfogadható. Ennek értemében 250 250 milliót találtunk az 500 milliós transfer vagy átcsoportosítás keretében. 150 millióval több ez, mint amit a tanács szeretett volna. Hogy az új kutatási szerződéseket aláírhassuk, és így az Európai Unió nevében a Horizon 2020-as névre hallgató kutatási program tovább folyhasson. Ez volt tehát röviden a 2013-as évről a beszámoló. A tanács a 2014-es bizottsági javaslata kapcsolatban 1 milliárdot egyből vágott a költségvetés tervezetből. A 2014-es plafon értelmében ezt az 1 milliárdot azonnal visszaállítottuk. Nos, ez ügyben az 500 milliót 300 hm, 350 millióval tudtuk növelni 500 millióra, tehát itt tulajdonképpen a különbség felét elértük. Azt is mondhatnánk, hogy egy milliárdot is elérhetünk volna, de a jelenlegi kontextusban ez az 500 milliós eredmény is óriási. kötelezettségvállalási előirányzatokat egy fél tudtuk növelni. A politikai megszólítások miatt a kifizetési előirányzatokat korábban el kellett fogadnunk a tanácsjavaslatait, most azonban 500 millióval tudtuk javítani a helyzetünket, ezt szerintem ez, ez üdvözlendő. Ami pedig a szigort illeti, a jogi értelemben vett szigort, a végrehajtásbeli szigorra gondolok itt, hiszen az egyeztető tárgyalások értelmében megszülető költségvetés, hogyha összehasonlítjuk a 2013 as költségvetés végéről maradó számlákkal, van 9 milliárdos mínusz, amennyire a 6-7 százalékos csökkentés lenne ez, szerintem egyetlen egy tagállam sem lenne hajlandó egy ilyet megszavazni, így tehát politikailag nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, ez, ez sajnálatos. De hát így állunk. Ugyanakkor ennek ellenére sikerült az előadóinknak kiharcolni azt, hogy a gazdasági és szociális prioritásoknak megfelelő források meglegyenek. A, frontloading segítségével, az előzetes feltöltés segítségével a KKV-k versenyképessége, a Horizon 2020, az Erasmus, a szociális prioritások, a fiatalok munkavállalását segítő kezdeményezés, frontloading már 2014 elejétől kezdve komolyan beindulhat, és ez a leggrászrútabbakat segítő program forrásait is azonnal rendelkezésre bocsátja. Hozzáteszem, de ezt majd Anjelsen részletesebben elmondja, hogy sikerült az egyébként alacsony szinten álló pénzeket, forrásokat növelni, de hát a pénzügyi felügyeleti ügynökségek erőforrása igencsak szűkösek, nemrég hozták őket létre, de hát itt is jutottunk a helyzeten, ugyanez igaz a Frontexre, a határőrizeti ügynökségre is. Ennyit szeretem volna röviden elmondani, ez vezet el od... Itt kell mondani, elmondani azt is, hogy a 9-es pótköltségvetésről is kell szavaznunk, a 2013-as költségvetés évvégi végrehajtása miatt, hiszen változtak a dolgok, de a 2014-es költségvetésre nem fogunk szavazni. Most pedig a ennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, ön kiválóan felvázolta a helyzetet, és azt, hogy hogyan alakultak a dolgok hétfőn, illetve hétfőről kedre viradó éjszaka. 16 órát tárgyaltunk, főként a tanács tárgyalt önmagával többnyire. Néha úgy éreztük, hogy hogy se lettek volna az épületben, vagy nem is tudnák, hogy mit voltunk az épületben. Tehát látszik, hogy mennyire nehéz az élet manapság a tanácsnál. Egy számadatról volt igazából szó, a kifizetések adatáról, mértékéről volt szó és figyelembe véve a tanácsi nehézségeket, elégedettek lehetünk az elért eredménnyel, ha bár úgy vélem, mindannyian aggódunk a jövőbeli kifizetések miatt, mivel vannak korlátok, és 2014-ben majd láthatjuk, hogy ez nem lesz elegendő, mindaz, amit elkülönítettünk, és ezért kértünk egy nyilatkozatot ismételten, hogy biztosíthassuk azt, hogy a tanács eltökélt, és akkor halandóak vagyunk megadni a megfelelő alapokat annak érdekében, hogy teljesíthesse a tanács a jogi kötelezettségeit. Ami a tulajdonképpeni költségvetést illeti a kötelezettségvállalások kapcsán, itt extra pénzt kaptunk, összehasonlítva a tanácsi olvasattal, 27 milliót jelent ez az egyes A fejezetben, ez főként a szociális programokra megy ez a pénz, a digitális programokra. Az 1A-ban megállapodtunk arról is, hogy erősítjük az Erasmus programot, a kutatást, illetve a COSME Innovációs Programot és az 1B fejezetben itt rugalmasságot kaptunk Ciprus számára, és a mikroregionális stratégiák számára a balti tengertérségében, a Duna térségében is kaptunk összegeket ez a kísérleti projekteket előkészítő intézkedéseket illetette. A kettes fejezet az iskolai gyümölcs, erről is szavazott a parlament, a bizottság ezt nem fogja ebben az iskolai évben végrehajtani, a Milenai világkiállításra plusz összeget kaptunk a hármas fejezetben. Jó eredményt értünk el a parlament számára, abban a tekintetben, hogy erősítettük, erősítettünk bizonyos költségvetési sorokat az információval kapcsolatban, és itt is a bizottsági javaslat felett vagyunk. Mint ahogy más egy álfejezetbeli költségvetési sorokban is voltunk. De azt akkor, a négyes fejezet külügyi politika, ez sokkal nehezebb volt. A rugalmassági eszközt használhattuk minden egyes javaslatunkban. 50 millióval a plafon felé mentünk. Azonban ez nagyon nehéz volt a tanácsa, és így a plafon alatt végeztük, viszont már nincsen a négyes fejezetben igazi margin, itt 10 millióról van szó. A parlamenti megállapodás mellett tartottunk ki, 15 milliót elkülönítettünk Palesztina számára. A tanácsi javaslat fölött a bizottsági javaslat fölött, és 15 eh, millió van még pluszban a bizottsági javaslattal szemben a humanitárius segítségnyújtásra. A, többes, a többi eh, költségvetési sornál, ami fontos volt a parlamentnek, és amely egyfajta kompromisszum volt a politikai frakciók számára, itt eh, arányosan tekintettük az olvasatunkhoz képest az, az összegeket, 15%-kal csökkentették el a margin. Ez azért volt, hogy minden politikai frakció kívánságát figyelembe vegyük, és hogy figyelembe vegyük a kompromisszumot, amit elértünk. Ötös fejezet, rendkívül nehéz volt ez. Beszéltünk a bérek bírósági döntéséről, mert mindig várjuk a bírós, az eredményt, és ez is egy eléggé nagy összeg lesz, hogyha a tanács elveszíti ezt a, az ügyet, akkor itt van elkülönítve egy összeg, ezt támogattuk is, ezt tartaléba lehetne helyezni, addig, amíg meg nem születik a bírósági eljárás eredménye de az a helyzet most, hogy eh, nincs eh, még meg ez az összeg, és ehhezért majd kell egy eh, költségvetés módosítás, hogyha a tanács elveszíti a bírósági eljárást. Az eddigi jelzések arra mutatnak, hogy a tanács valószínűleg el fogja veszíteni ezt az ügyet a bíróság előtt. Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések – a politikai frakciók között az volt a megállapodás a parlamentben, volt egy megállapodás, ez, ez még továbbra is érvényes, ügynökségek esetében extra támogatást kaptunk a felügyeleti ügynökségek számára, a pénzügyi szektort illetően, a menekült támogatásra, a Frontexra, illetve az Európol számára és a bűnözés leküzdés érdekében új feladatokat is kaptak, például a számítógépes bűnözés területén. Tehát itt plusz erőforrásokra volt szükség. És van egy nyilatkozat is, amely kimondja azt, hogy munkacsoportot kell létrehozni a három intézmény között, amelyek azzal foglalkozna, foglalkozik ez a munkacsoport, hogy hogyan fogjuk elérni 2013-2017 között az évenkénti 5%-os csökkentést minden egyes személyzet esetében az intézményeknél. De azt is meg kell vizsgálni, hogy mi lesz a személyzeti politika a jövőben az intézményeknél, mert a parlamentben nem állapodtunk meg, nem hagytuk jóvá azt a megoldást, amit a bizottság javasolt, hogy az ügynökségek növekedni fognak, és így el kell venniük a, az erőforrásokat más önösségektől, ez egyfajta automatizmus lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy döntéseket kell hozni a politikai testületek részéről, meg kell vizsgálni az erőforrásokat, a személyzeti erőforrást, meg kell vizsgálni az egyes ünnökségeket. Elmondtuk a tanácsnak, hogy nem bánjuk mi azt, hogyha csökkentik az önökségeket, de nem ilyen automatikus módon. Ha csökkenteni akarnak, akkor meg kell vizsgálni a specifikus eseteket, akár be is lehet zárni önökségeket, össze lehet ezeket egymással olvasztani, tehát sokkal hatékonyabban kell eljárni, de nem lehet fokozatosan és csendben megfojtani őket, hogy ne tudják elvégezni feladataikat. Úgy gondolom, hogy ezek a fő feladatok, ezekre szerettem volna kitérni. Általánosságban véve szerintem sikerült a legtöbb prioritásunkat elérni. Ez egy kompromisszum. És nem vagyunk eléggé erős helyzetben, mert az, hogy ne legyen költségvetés, az nem volt opció, a minimális 12 sem tűnt annyira jó ötletnek, se nekünk, sem pedig a tanácsnak. Tehát mindenképpen azt akartuk, hogy legyen költségvetés, ebben a nagyon szoros helyzetben. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak, hogy konstruktívak voltak a munka során. A véleményem szerint koherens csoportot alkottunk, még akkor is, hogyha nem mindenki értett egyet többségi állásponttal, voltak viták, voltak komoly viták. Úgy éreztem, hogy a litván elnökség tényleg megtett mindent annak érdekében, hogy sikerüljön őszinte nyílt vitákat folytatnunk a kérdésekről, tehát hogy tudjuk, hogy kinek mi a határvonal, és szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani, amiért tisztességes közvetítőként lépett fel. Ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy békésen jöjjön létre a végeredmény. De el kell mondjam azt, hogy 12 órán keresztül várakozni a tanács első reakciójára. Az egy kicsit azért sok volt, és egyetértek az elnök úrral abban, hogy valakinek azért el kellene abban az intézményben gondolkodnia, hogy valóban így kell-e a dolgokat intézni. Köszönöm szépen. Köszönjük a Jensennek. Természetesen eh, eh, elragadó módon foglalta össze a helyzetet, mint, mint mindig. Mindenki másképp tekint vissza erre a csodálatos éjszakára. Köszönjük Anna beszámolót, Giovanni még nincs itt, de Salvador Gariga szót kért. Parancsolj, Salvador. Muy brevemente, porque... Csak nagyon röviden. Elnök úr, egyetértek Ann Jensennel, és gratulálok neki és Monika Holmeyernek is. akik előadói a költségvetésnek szerintem kiválóan védték a parlament álláspontját, nagyon jól kezelték a tárgyalások lefolyását. Az Európai Bizottság is sokat segített nekünk, a küldöttség tagjainak is szeretnék gratulálni, akik kibírták a 17 órás tárgyalást. Talán az egyik örökség, amit magunk után kell hagynunk az új parlamentre, pontosan az kell, hogy legyen, hogy az egyeztető tárgyalások ilyetén lefolytatása abszurd. Az nem megy, hogy a tanácsi épületben tartsunk tartsunk kvázi fogva parlamenti képviselőket 17 órán keresztül, mert mi rugalmasak vagyunk, mi, mi fél óra alatt meg tudunk egyezni magunk között. Az, hogy 12 órán keresztül egyeztetésen a tanács, szerintem ez nevetséges, ezt nem szabad hagyni a jövőben. Ez abszurditás. El kell a mindkét félnek, főként a tanácsnak persze, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a tárgyalásokat. Még egy apró részlet. A végeredmény szerintem a legjobb, amit elérhettünk az adott körülmények között. Minden tagállam nagyon nehéz helyzetben volt. 2013 a fiskális konszolidációja volt minden uniós tagállamban. A források szűkösségét azt hiszem, hogy nem kell senkinek sem eh, elmagyaráznom. Ezért olyan fontos ez az egész folyamat, a 2013-as költségvetés eh, a 2012-es költségvetési egyeztetési tárgyalások eh, zátonyra futottak. Ennek a következménye volt az, hogy a 2013-as költségvetés végrehajtása ennyire nehéz volt, és hogy ennyi pótköltségvetésre volt szükségünk. Köszönöm eh, Lemaszúr úrnak, kiváló ez a rendszer, amelyben eh, eh, láthatjuk, hogy a kifizetésekre vonatkozó helyzet pontosan hogyan alakul, és ez alapján tudjuk az elkövetkező évek költségvetését is már okosabban tervezni. Az Európai Bizottság is elnyerte az őt megillető helyet. ha megbízható információforrás adója volt. A tanács tavaly egész egyszerűen nem volt hajlandó hinni az Európai Bizottság által hangoztatott számoknak, azonban ezen sokat javítottunk idén. Talán most először, ahogy azt a kollégák elmondták, előállt ez a helyzet, hogy a tanácsnak el kellett fogadni azt, hogy igenis szükség van arra, hogy, meg, hogy a kifizetések tekintetében fölfele módosítsanak az álláspontjukon, mert az Európai Bizottság szám adatai igenis megbízhatóak voltak, és nem minden alapot nélkülözőek, mint ahogy azt ők mondjuk tavaly állították. Azt hiszem, hogy a jövőre nézve nagyon célra vezető lenne, hogyha egy, bevezetnénk egy olyan rendszert, amely értelmében, amely keretében egyetemben tudjuk azonosítani, hogy milyen kifizetésekre van szüksége egy intézménynek ahhoz, hogy normálisan működjön az adóvizetők pénzével, csak így tudunk megfelelően sáfárkodni. Salvador. Köszönöm szépen, Salvador. Vajló elment? Nem hallgatta meg Salvadort. most jött vissza, amikor már ő abba hagyta. Köszönöm elnök úr a szót. Azt hiszem, hogy azért a leglényegesebb dolgokat hallottam Szálvadortól, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen támogattuk a megállapodást, a, az egyeztetést, a parlament tényleg fellépett itt a korábbi évekhez képest, ezért még mindig vannak gondjaink a kifizetésekkel kapcsolatban. Salvador tényleg elmondta, hogy tavaly javult a helyzet, mert végül is megkaptuk, amit akartunk, de mindannyian tudjuk, hogy az idén a még fennálló kifizetések, és amelyek 14-re is átmennek, illetve a parlament által, illetve a tanács által hozott döntés a kifizetési szinteket illetően sokkal alacsonyabb, mint amit a bizottság irányzott elő. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy jövőre nagyon óvatosan kell követnünk az eseményeket először is a bizottsági kifizetések vonatkozásában a tagállamoknak, és hogy a projektek beindulásakor már odafigyeljünk arra, hogy ne késlekedjenek, azért, mert nincsenek források. Köszönöm, tökéletesen igazad van, Eider következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is azért kértem szót, hogy az eladónak gratulálhassak az eddig végzett munkájához, hiszen rendkívül nehéz volt a helyzete, mert annak ellenére, hogy már januárban elkezdtük a munkát a költségvetés témájában, figyelembe véve a késekedéseket, stb. Végül is nagyon fel kellett gyorsulni az idő szűke miatt a végén, de aztán a végén sikerült jó eredményt elérnünk a költségvetésről. Nos, ami az parlamentet illeti, az állásponttal kapcsolatban egyszerű volt a helyzet, mert nem lehettünk túlságosan ambiciózusak. De azt gondolom, hogy a megállapodás tökéletesen elfogadható. Ahogy Iváró is elmondta, a legrosszabb ebben a kifizetések helyzete, mert ezt nem sikerült megoldani. Bár 500 millió euróval sikerült növelni a kifizetési szinteket, ez nagyszerű. De lesznek olyan számlák, amelyeket majd el kell kezdeni kifizetni, és amikor a küszöbébe ütközünk a kifizetések szintjén, akkor a tanácsal meg kell egyezni, hogy hogyan tovább. Nem tudom, mit hagyunk majd az új parlamentre. Azt hiszem, addigra már azért a tanács is átgondolja a helyzetet, és megkeresi a megoldást erre a problémára, ha felvetődik. Azért egy kicsit aggaszt a tanács egyoldalú nyilatkozata. És jó lenne tudni azt, hogy ők hogyan értelmezik az olvasatukat, ami az kötelezettségvállalásokat illeti, nem itt van a probléma, hanem inkább a kifizetésekkel. A kérdés az, hogy hogyan tovább az egyeztetések során. Mert ami a parlamentet illeti, tényleg szinte csak két óra hosszát tárgyaltunk, mert végül is várakozással telt az idő, hogy megszülessen a tanácsi javaslat. Az első változat egyáltalán nem volt reális, elfogadhatatlan. Persze ezt értem, hogy a tanácsnak is megvan a saját munkamódszere, ami eléggé összetett és komplikált, de hát el kellene érnünk azokat a célokat, amelyeket szeretnénk, és nem várhatunk 18 órákat a megoldásra. Nem lehet állandóan csak vitázni a tanácssal. A kérdés az tehát, hogy a következő ö, egyeztetések hogyan zajlanak majd le. Persze egyre jobb a technológiai ö, környezet, nem kell mindig egy teremben ülnünk, és nem feltétlenül az utolsó napon kell ö, megtalálni a közös álláspontot a 24 rendelkezésre álló nap során. Ö, végül is fel kell tenni az ígra pontot, és hát nem lehet 18 órákat várakozni, mert mindenki ne kimerül teljes mértékben, és egyáltalán nem lesznek reálisak a, a tárgyalások. Köszönöm, Eder, Jan Mulder. Köszönöm, elnök úr, a szót. Mint minden megállapodás esetében most sem lehet mindenki osztatlanul elégedett, és végül is igaz ez erre is. Mindenkinek voltak kívánságai, de végül is azzal egyetértek, hogy tekintettel a körülményekre talán ez volt a legjobb megoldás, amit találhatunk. Egy dolgot nem tudtunk eléggé hangsúlyozni, nevezetesen azt, hogy ez a költségvetés 6,5%-kal elmarad a tavalyi költségvetésétől. Nem tudom, hogy a nemzeti parlamentek ugyanerre az eredményre jutottak-e a nemzeti költségvetésekben, főleg tekintettel az európai választásokra. Hát mindig arról beszélnek, hogy az Európai Parlament nem tudja kezelni a pénzt, de gyakorlatilag azért most bebizonyosodott, hogy tekintettel a szigorításokra mi is azért sikeresen hozzájártunk, járultunk ehhez. A Jensennek köszönhetően szépen, nyugodtan folytak a tárgyalások, soha nem láttam dühösnek, ez fantasztikus. De amikor órákig kell várni a tanácsra, az legalábbis az én türelmemet már egy kicsit aláássa és hát mindenki egyetért azzal, hogy a kifizetések az aggasztóak. Úgy tűnik, hogy a tanács nem képes tudomásul venni azt, hogyha az ember kötelezettségeket vállal, akkor egy időt nem fizetni is kell. Nekünk meg kell találni a megoldást, mert minden egyes költségvetés esetében mindig a kifizetések problémásak, és állandó konfliktus a parlament és a tanács között, hogy mik a valós szükségletek, kötelezettségvállalásokra akarná eh, koncentrálni, hogyha ezt eh, választjuk, talán sokkal jobb lesz a megoldás. Köszönöm szépen. Alda. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy ez volt a lehető legjobb eredmény, amit el lehetett érni. Úgy gondolom, hogy ha ez így van, ebben az esetben nem vagyunk eléggé bátrak és ambiciózusak, amikor tényleg valami mást akarunk elérni. Úgy gondolom, hogy a mi frakciónkban sem optimisták, sem ö, pessimisták nem vagyunk ezzel az eredménnyel kapcsolatban. Szerintem egyáltalán nem teljesítettük azokat az elvárásokat, amelyekkel az európai állampolgárok felén fordultak. És mi ö, hívtuk ezeket életre, hiszen mi tettünk különböző nyilatkozatokat, mondván, hogy a fiatalok ö, munkanélkülisége terén bizonyos forrásokat fogunk rendelkezésre bocsátani. És megpróbálunk munkahelyeket teremteni a fiatalok számára, hogy a kutatás és az innováció reál körülmények között élvez majd beruházásokat. És hogyha ezeket a nyilatkozatokat veszük alapul, hát eléggé csalódást okozott ez a megállapodás. Ami a 6,5%-os lemaradást illeti a 2013-as eredményekhez képest, bár ez figyelembe véve a pótköltség, pótköltségvetést, mert egyébként 9%-ról lenne szó, és ez nyilvánvalóan nem elegendő. Portugáliában általában azt mondjuk, hogy addig kell nyújtózkodnunk, ameddig a takarónk ér. És itt azt hiszem, hogy gond van a takaró méretével, mert lesznek olyan területek, amelyeket nem tudunk lefedni megfelelően, ahol nem lesz elegendő költségvetési tétel. Az igaz, hogy némi növekedést tapasztalhatunk a tanácsi eredeti javaslat vonatkozásában a kutatás, az Erasmus, a KKV terén. De Mindezek ellenére, mindezen apró növekedés ellenére végül is arra volt erre lehetőség, mert a költségvetésen belül átcsoportosításra kerültek a pénzek. A több éves költségvetés többi területe ilyen módon nem lesz garantált. Segítenünk kell a leginkább kiszolgáltatottakon. De ez a szociális alapból kellene, hogy finanszírozásra kerüljön, ami pedig a fiatalokat illeti, rájuk is szánni kellene bizonyos forrásokat. Az Európai Parlament a humanitárius támogatás terén elért emeléseket a bizottság és a tanács eredeti javaslatokhoz képest is, és nyilvánvalóan ennek örülnünk kell, de például a menekültek kapcsán nem beszélhetünk ilyen eredményekről. A legutóbbi Lampedusai tragédia az egész társadalmat megrengette, illetve az európai parlamenti képviselőket is megrázta. De ha ezt a költségvetés tükrében tekintjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy minimális a költségvetés növekedése az Európai Menekültügyi Alap vonatkozásában. A Frontexnél két milliós növekedést tapasztalhatunk. Tehát ami a mi frakciónkat illeti. A menekültek kérdése és a Lampedusás hasonló stratégiák, ö, ö, ö, illetve tragédiák megoldása nem a Frontex segítségével történhet, hanem valamilyen más módon ez pedig nincs benne ebbe a költségvetésbe, mert a menekültügyi alapnak megint csak rendkívül alacsony a költségvetése. Már be is fejezem azzal, hogy ez a költségvetés az első az új többégeves pénzügyi keret ö, költségvetései sorában, és tükrözi ö, a szigorításokat is nem igazán fog segíteni nekünk abban, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállamokban olyan projekteket tudjunk végrehajtani, amelyeket látni szeretnénk az Európai Unión belül, amely megfordíthatná a recessziót és a válságot. Ami a tárgyásokat illeti, tökéletesen egyetértek más frakcióban szólt kollégáimmal, ez szinte mazoista erőfeszítés volt, ilyen körülmények között szinte lehetetlen tárgyalni. Így aztán sok sikert kívánok az elkövetkezendő évek során kollégáinknak és utódainknak. Köszönöm szépen! Van egy angol humorista, aki azt mondta, az optimista az, aki azt hiszi, hogy a lehető legjobb világban élünk. De a pessimista is ugyanezt gondolja. Bien. Alors, Monsieur Hartong. Hartong úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megvan a 2014-es költségvetési eredmény, és a tanács igyekezetei ellenére mégiscsak ez egy kevésbé rosszabb remény lesz, mint amit, amit vártunk, de az állampolgáraink számára mégiscsak egy rossz eredmény. Úgy gondolom, hogy ez igazából ez igazából csak a szélsőségesek számára lesz előnyös, ez az eroszkeptusok számára előnyös ez az egész költségvetés, úgyhogy ezzel fogok szavazni. Bien, mes chers Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Hát, kedves kollégák, ennyit a 9-es módosított költségvetésről és a 2014-esről. Akkor szavazhatunk, de az elsőről azért néhány gondolatot kell elmondanunk. Ez pedig a többéves pénzügyi keret re vonatkozó szavazat és szavazás. nous passons au vote. akkor szavazzunk. Először a többi éves pénzügyi keretről. Igen, először egy dolgot szeretnék elmondani. Már az elejétől kezdve azt mondtuk, hogy nem egyezünk bele semmibe addig, amíg mindenben nem egyezünk bele. Van azért még egy nyitott kérdés, azon bizottság összetétele, amely a saját forrásairól fog beszélni. Erről nem hivatalosan hallottam már egy-két dolgot, de hivatalosan még semmit, és ezt egyáltalán nem tartom kielégítőnek. Ha jól értettem, tegnap este volt egy elnökök értekezlete, ahol is az a döntés született, hogy az MFF a jövő heti napi rendre kerül, de csillaggal, vagyis nem tudunk róla többet és eleget, akkor nem szavazunk róla. Nos, úgy hallottam, hogy valamilyen ö, rejtélyes ö, módon eltűnt a csillag, és így automatikusan felkerül a napirendre, ö, függetlenül attól, hogy lesz vagy nem elegendő ismeretünk erről. És ezt nem tartom kielégítőnek. Úgyhogy szeretném, hogyha továbbra is megmaradna a csillag, és elmondaná, hogy ez a hivatalos feltétel ennek a bizottságnak a jövő heti szavazásnak kapcsán. Köszönöm szépen, Ján, elmondtad, amit már én is akartam mondani. Ivajló, ugyanezt szeretnéd mondani? Ugye ez a véleményed? Igen, támogatni szeretném Jánt. Igen. Még valaki szeretne szólni? Elnök úr, ezzel a kérdéssel kapcsolatban Tudom, hogy a nagy frakciók elfogadták ezt az MMF-et, és amikor gyakorlatilag valamilyen kapitulációt vezet az ember, mindig reméli, hogy majd ezt elkerélheti. Ez mindig jobb lenne. Ami viszont a saját forrásokat illeti, amikor azt kértük a július járásfoglalásban, hogy a magas szintű csoport létrejöjjön a saját forrásokról, akkor egy kicsit a parlament szavahihetőségét is bele gondoltuk ebbe. Hát most tényleg hivatalosan csak késekedésről van szó, a tanács vagy a bizottság jövő hétre válaszol nekünk, és akkor szavazhatunk. De szerintem el kellene napolni ezt, hogy a saját források, és emlékeztetnék arra, hogy ez tényleg aggasztó, legalábbis ez idén, mert hogy láttuk, hogy csökkentek, a vámbevételek is, és a többi. Aztán ott van az Észak-Amerikával készülő megállapodás, ott megint csökkenéseket várhatunk. És még mindig nem született meg a bizottság, még mindig nincs semmiféle útmutatás, hogy hogyan tovább ebben a témában. És azt gondolom, hogy most ezt nem lehet elfogadnunk, és ezért a szavazást el kellene halasztani, hogy biztosítékokat kapjunk, és hogyha a novemberi plenáris előtt sem születnek meg ezek, akkor addig elnapolni, amíg meg nem kapjuk ezeket a garanciákat. Jó, köszönöm szépen. Javaslom, hogy most erről ne vitatkozzunk. Erről már elég sokat vitáztunk ugyanis nem mondjuk azt, hogy nincs semmiféle ö, biztosítékunk a magas szintű csoporttal kapcsolatban. Az egyetlen egy politikai probléma ezzel kapcsolatban, amelyel hat hónapja személyesen foglalkozom, és ami soha meg nem született volna, elnézést, hogy így fogalmazok nélkülem. Tehát az egyetlen egy még fennálló politikai probléma az, hogy nincs megállapodás azzal kapcsolatban, hogy ki legyen az elnöke. Mi? És azért nincs, mert a nagyfőnökeink nem szóltak. Egy frakció vezető javasolt egy nevet, én teljesen személyesen is nem hiszem, hogy az önök frakciója javasolt bárkit is, és a munkamódszereket, az intézményekkel való kapcsolatokat, a határidőket egyszerűen nem lehet véglegesíteni, amíg nincs meg ez a név. Aki nyilván valamilyen magas szintű személyiség kell, hogy legyen, hogy magas szintű csoport elnöke legyen. Hogyha valaki magas szintű lesz az elnök, akkor kisebb beosztottak lesznek a tagjai. Ha volt állam vagy kormányfő lesz, akkor miniszteri szintű lesz a magas szintű csoport összetétele, és természetesen ennek a személyiségnek meg lesz a ö, szava azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell dolgoznunk. Most már eljutottunk a szélsőséges lehetőségek ö, tárához, a Költségvetési Bizottság tárházában. Na most, ami Ján megjegyzését illeti, amit Iváró is támogatott, nevezetesen, hogy a parlament szintjén, amikor a végszavazásra kerül sor a plenárison, a több éves pénzügyi keret szabályozásáról, biztosítékokkal kell rendelkeznünk, olyan biztosítékokkal, amelyekre szükségünk van. A litván elnökségnek köszöntet szeretnék mondani. Az előbb már dicsértem önöket, de nem voltak még itt, tehát köszönjük a koreper szintű munkát, bár ez még nem teljes mértékben kielégítő, az elnökök értekezetének kell majd megítélnie ezt. Ahogy Jan Mulder is említette, arra van szükség, hogy a parlament dönthessen végül is arról, hogy a jövéten szavaza vagy sem. Ha nincs biztosíték, el kell halasztani a szavazást. De most szavazni kell a Költségvetési Bizottságban, mert mi ezen a szinten nem mehetünk tovább. És ha ma nem szavazunk, akkor a jövő héten nem tudunk szavazni. Tehát ha ma a Költségvetési Bizottságban nem szavazunk, a határidők miatt a jövő héten a plenárison nem lehet. Tehát szavazásra bocsátom, tudván tudva azt, hogy van még egy másik probléma is, amely ugyanúgy a halasztást támogatja, és teljesen jogos felvetés. Ennek nekünk kell utána néznünk. A tanácssal és a bizottsággal tettük ezt meg, a nyolcas cikk szövegét módosítani kell a több éves pénzügyi tervre vonatkozó rendelezés, rendelkezés vonatkozásában, hogy a kohéziós alapokéhoz meg, megfelelő legyen. És ez a Kobu News-ban található, ezt felolvasom. Abban az esetben, hogyha a bizottság ezt az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a kohéziós alap, a vidékfejlesztési, halászati és tengerészeti alap, tehát minden strukturális alap vonatkozásában, annak érdekében, hogy hatékonyan működjenek és megfelelő kormányzást élvezzenek, a bizottság alapaktus keretén belül átviszi a kötelezettségvállalásokat a következő évre, de ezeket nem lehet a költségvetésben 1 plusz 3-on túl ö, feltüntetni. Az MFF 10-es preambulum bekezdését módosították, ezen új 8-as cikk megfogalmazásának megfelelően, és a regi egyetértett ezzel a szöveggel. Tehát ezt fogjuk beadni, jó? Jó. Akkor most szavazásra bocsátom az MFF-re vonatkozó szabályozást. Elektronikusan szavazunk. Ja, vannak módosítások is. Elnézést, azt nem kaptam meg. Tehát először a módosítanítványokról szavazunk. Négyes, Helga Trüppel mellette négyen ellene, mindenki más, tartózkodás elutasítottuk. szóbeli módosítás A és B, az előadók nyújtották be, ki van mellettük, ellenük, hatan, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, Ferre úr tollából több Ferreira nevű képviselő is van. Az eladó ellenzik, Ki van mellette? Négyen ellene. A többség tartózkodás elutasítottó. Egyes módosító Helga Trüppel mellette. Négyen ellene a többség, elutasítottuk. Kettes módosító, az előadó támogatja, ki van mellette még. Köszönöm, ki van ellene. Hárman, tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas módosító a liberálisok tollából. Az előadó mellette van, ki van még. Ellene. Hatan. Tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kérem szavazzon mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 szavazattal. Most pedig egyetlen szavazás következik. A 9-es pótköltségvetésről Tehát az új verzióról szavazunk az egyeztetésnek megfelelően és aztán a szocialisták szóbeli módosításáról lesz. Szóval ezt felolvasom. Tehát a parlament ugyanakkor hangsúlyozza, hogy továbbra is fenntartja elvi álláspontját, hogy egyes különleges eszközök finanszírozása, mint például az EU szolidaritási alap, be kell, hogy kerüljenek az MFF küszöbön felül, és nem támogatja a tanács egyoldalú nyilatkozását, nyilatkozatát a kifizetési előirányzatok mellékletben található összegében a 2014-es költségvetéshez. Gyakorlatilag ez egy olyan helyzet, amikor is reggel négy órakor aláírtuk a megállapodást, és kaptunk a tanácsról egy egyoldalú nyilatkozatot, amelyben azt magyarázták meg, hogy a tanács szerint minden rugalmassági eszköz, amely az MFF mellékletében található, a plafon alatt kell, hogy maradjon. Nem tudtuk megakadályozni a tanácsot abban, hogy egyoldalú nyilatkozatokat tegyenek, még akkor is, hogy ez nem volt normális, mint hogy a tanács sem teheti ezt meg velünk szemben. És hogy visszaküldjük a labdát az ő oldalukra, ebben a szóbeli módosítóban kedvesen azt fogalmaztuk meg, hogy az ő nyilatkozatuk ostoba, és hogy a mi értelmezésünk a jó. Így utódainknak lesz miről vitatkozniuk, ahogyan ezt Álda is szerette volna. Nos, ami a pótköltségvetést illeti, ezen szóbeli ö, módosító kapcsán elektronikus szavazást rendelek el, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 igen, 2 nem, 0 tartózkodás, elfogadtuk. Van egy utolsó blokkban revízenyelendő szavazás, Jean-Luc Dehan jelentése, a rugalmas eszköz Ciprus támogatása céljából. Ezt nem lehet kézfelnyújtással elintézni, jó. Itt most a titkárság dönt, úgy tűnik, de hát jó. Demokratikusabb, biztosabb, átláthatóbb, jó, szavazunk. Szavazunk, szavazunk, szavazunk, gyerünk, van, aki itt sziasztázik. Jó, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Ketten ébredtek fel a végén, 33 igennel, kettő nemmel akik felébredtek, ellene szavaztak, nincs tartózkodás, jó. Tehát akkor még minden szavazással nem vagyunk kész, de az MFF és a költségvetés vonatkozásában mindenről szavaztunk. Most akkor egy nagyot sóhajthat a Költségvetési Bizottság nöke. Köszönet minden előadónak, az MFF előadóinak, a költségvetés, a 2013-as költségvetés előadóinak sajnos nincsenek itt. A 2014-es költségvetés előadójának, Monika Olmájer nincs itt, de külön köszönet Annak, és hogy mit jelentett ez a munka és ez a siker annak, aki az Európai Parlamentben mandátuma végére ér, és sajnálatos módon a parlament számára nincs szándékában visszajönni. Úgyhogy kérem, hogy külön tapsoljuk meg Ant. Szeretnék köszönetet mondani a litván elnökségnek miniszterük, itt is érdemes megtapsolni mindenkit, az önök minisztere, nagykövete, a tanács költségvetési bizottságának elnöke, hivatalosan az ellenségeink, az intézmények véleményeit kell ütköztessük. Ezt az Európai Unió kívánja meg tőlünk. És az a tény, hogy sikerült végül is megállapodnunk, annak köszönhető, hogy mind a két oldal jól végezte a munkáját, és ezért szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek. Bár nincs itt a biztos, a főigazgató, aki még mindig itt van, neki viszont köszönetet szeretnék mondani Ervé Zsonzsonnak, az idén különösen intelligensen és az együttműködés szellemében, kreatívan volt jelen a bizottság tisztességes közvetítőként. Persze előfordul, hogy az Európai Bizottság jelenlevő képviselőit brutálisan illetjük megfelelő szavakkal, ezért is köszönetet mondunk az Európai Bizottságnak, hogy ezt elviselte. Tehát, természetesen a hagyományoknak megfelelően a szerdai költségvetésről szóló szavazást követően az előadó frakciója, amely a költség, aki a költségvetéssel foglalkozott, hív meg minket, hogy pesgővel kocincsunk, abban az esetben, ha pozitív az eredmény. Nyilván minden intézmény, minden jelenlevő képviselőjét szeretettel meghívjuk, és köszönet annak a meghívást. Én csak a szóvivője vagyok, de szívesen én is elfogadom, ha engem is meghívnak. Tehát ne menjen el senki, mert van még szavazás hátra. A 13-as és a 14-es pontok következnek. jó asszony két jelentése, az űrmegfigyelést és nyomonkövetést támogató program az első. Megvan mindenkinek? 3-4-5 módosító van. Kárvályó azt, hogy blogban szabazhatunk? Na jó, nézzük. Hármas módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Senki. Egyhangúság. Nincs tartózkodás. Négyes. Mellette. Ellene. Hát, úr, kitartózkodik, elfogadtuk. Ötös ki van mellette, ellene. Akkor ez zavarja őket, ugye? Hárman tartózkodás, elfogadtuk ezt is, más többséggel. Kárvályó asszony hatosa, itt szóbeli módosító is van. The Union Contribution to kell, hogy itt legyen, és nem Maximum Contribution. Ki van mellette? ellene, ketten, tartózkodás, hárman tartózkodnak, Hát nem tudom, ez a szavazás vonatkozásában mit jelent, de majd beletesszük a jegyzőkönyvbe ezt is. Hetes. Ki van mellette? Ellene? hárman tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 8, 9, 10. Nem, nem, nem kerül, nem ö, okafogyott, tehát 8, 9, 10, 11-es. A 8, 9, 10-es? Na jó, 8, 9-es együtt. Ki van mellettük? Ellenük hármom. Amikor azt mondják, hogy jó, akkor ellene szavaznak. Jó, tartózkodás. Akkor ezt a kettőt elfogadtuk. 10-11-es együtt, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodással elfogadtuk. A 12-es szavazunk róla, igen, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, Minár úr tollából, 13-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések, 1-es, Kárvájóféle. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompatibilis, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes, Kárvályó asszony tollából, erről nem szavazunk. Viszont jön a végszavazás elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 31 igennel, egy nemmel, három tartózkodásra. Gratulálunk! Jöhet azonnal a következő jelentése Kárvály asszonynak, a Kopernikus program. Ha nem tévedek, ez az új neve a GMES-nek. Sokkal szebb így, egy nagy lengyel tudós nevét használva. Lehet a 6-os 7-est együtt a gújnak és a zöldeknek azért koordinálni kellene egymás között. Jó, hatos. Mellette ki van? Ellene. Egy. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene. Hárman. Tartózkodás. Elfogadtuk. Úgyhogy a hetes kiesik. A nyolcas. Ja nem, bocsánat, a 22-es lett oka fogyott, a 8-as is. Nem, a 8-as nem, mert a 7-est elutasítottuk. Vagy elfogadtuk. A 8, 9, 10, 11-esről szavazhatunk együtt? 8, 9, 10-esről. Mellettük? Ellenük? Hárman, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette? Ellene? Egy ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk. 23-as Minár úrféle, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es Kárvályó asszony tollából, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, egy valaki, elutasítottuk. 24-es Bocsánat, bocsánat, jóvá hagytuk, elfogadtuk. Mindenki egyetért abban, hogy elfogadtuk? Jó, elnézést, elnézést. Már nem látok rendesen. 24-es. Ki van mellette? Az előadó nem. Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. A néhány szocialista szavazás ellenére. 13-as Kárványó asszony tollából. Bocsánat, 25-ös minárféle. Az előadó támogatja, ki van el, mellette, ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as. Mindenről szavazhatunk tehát szavazunk a 13-asról, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Blogban szavazunk a 14, 15, 16-osokról, mellettük ki van, ellenük hárman, kitartózkodik, elfogadtuk. 17-es, az előadó fogalmazta meg, ki van mellette, ki van ellene, egy valaki, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, Angelika Wertmann féle. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Az egyes kettest összevonhatjuk? Egyes. Mellette. Ellene. Egy óra tartózkodás, elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Hárman. Ezt is elfogadtuk. Nem szavaztunk a hármas, négyes. Mellette, ellene, tartózkodás, egyhangon elfogadtuk. 19-es, Vertman asszonyféle, kompatibilis, az előadó támogatja, ki van még mellette, ki van ellene, tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk. 20-as, Minár úré, hogy az Ebiquit ubiquity helyett omnipresence legyen. Ez rendkívül finom árnyalati különbség. Itt vagyunk Proust nyelvezeténél. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Köszönöm szépen. Felegyeztem. Két frakció ö, szavazott inkább az ubiquity mellett az omnipresence helyett. Kedves kollégák, hát csodálni fogom, hogyan fogják ezt elmagyarázni a választóiknak, mint nüanszbeli különbséget. Most már itt teljesen filozófiai csúcsokra érkeztünk, de hát nyilván ez változás a számokhoz képest. 21-es, ki van mellette? Oka fogyott, mert a 23-ast elutasítottok? Hát kár, akkor jön az ötös. Erről viszont kell szavazni. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak! Lezárom a szavazást. 32 igennel, 3 nemmel, semmi tartózkodása. Gratulálunk Kárványó asszonynak. Most pedig jön a 15-ös pont. Dárden úr jelentéséről van szó. Kérem szépen adják ide nekem ezt a lapot. Mindenkinek megvan a szavazó listája, de a jelentésről? Az uniós tagállamok felkészültségéről van szó az új kohéziós politika programozási időszakára. Hatékony és időben történő megkezdés céljából. Kosszowski úr négy módosítójával kezdjük. Szeretném, hogyha erről blogban szavaznánk. De hát úgy tűnik nem. Egyes tehát. Ki van mellette? ellene, 3, 4, 5, 6-an, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, négy tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Ötös, ugyanaz, mint a négyes, a hat, hatost visszavonták, ez jó, módosító, hetes, a hetest is visszavonták, köszönöm ilyen, nagyon pozitív ez a hozzáállás, nyolcas, ki van mellette? Ellene. Öten, tartózkodás, elfogadtuk, kilences, szóbeli módosítóról van szó, simpler, procedures could lead to, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jöhet a végszavazás elektronikus úton. Szavazom, mindenki kérem. Lezárom a szavazást. 27 igennel, 3 nemmel, 2 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Dárden úrnak. Most pedig kedvenc témák következnek. Oké. Okay. Alors, si je comprends. Ha jól értem. Figyeljen az előadó úr, különösen ő. Jogászaink azt mondják, hogy az egyes módosító indítvány nem befogadható. C'est celui de mon groupe. Alors je me tourne vers mon groupe. Mes chers collègues. Kollégáimhoz fordulok, saját frakciómhoz. Erőfeszítéseim ellenére a jogi szolgált értelmezése szerint nem befogadható módosító indítványunk, roppantó sajnálom, így nem bocsátom szavazásra. De az az eredmény, amit el szeretnének érni, talán elérhető, hogyha a, a zárójegyzőkönyvről szavazunk. Mit jelent ez? Aki tehát mellette szavaz, az elveti a jegyzőkönyvet. Tehát aki az F Alfonzi úr féle következtetésre szavaz, az a jegyzőkönyv ellen szavaz, aki pedig Alfonzi úr javaslata ellen szavaz, az a jegyzőkönyv protokoll mellett szavaz. Rögtön csináljuk is elektronikusan. Mindenki értette? C'est non, et non c'est oui. Az igen, nem a nem megint. Maintenant je fais quoi moi? Oui, ok. <laughs> bon. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Tehát megnyitom a szavazást. Il en manque un. On y va. Le vote est clos. Alors, 9 pour, 23 contre, 0 abstention. 32 adott szavazat, 9 mellette, 23 ellene. Így tehát a Afonzi javaslat ellen szavazott a többség, így tehát elfogadtuk a protokollt jegyzőkönyvet. Ez itt azonban Afonzi úr veszélyfutása nem ér véget Marokkóval. A Gaboni Köztársággal kötendő partnerségi megalapodásról is tett egy javaslatot, támogatja, egy szavazás lesz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és a két halászati jelentést így kipipálhatjuk. Giovanni Levia jelentése van még hátra. Az élmiszerlánccal és átegészségügyi, állatjólételen növényegészségügyi és a növényi szaporító anyagokkal kapcsolatos kérdések kezelése hangzatos címre hallgat ez a jelentés. Legyen ember, állat vagy növény egészség, mindenkinek az egészsége az élelmiszerlánc összefüggésében. Négy módosító indítványa is van. Giovanninak blog van, Alda. Já, csodálatos, lehet blogban szavazni, kiváló. Mellette, ellene. Egy valaki tartózkodik. Köszönöm, elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan ilyen fontos témában csak elektronikusan szavazhatunk, kérem. Lezárom a szavazást. Valaki még alszik? Nem. Mindenki leadta a szavazatát. 31 arányban egy tartózkodás mellett megszavaztuk. Gratulálunk Giovanni Leviának in absenció távol létében is. nous avons, nous avons ensuite virement. S'il vous plaît, ne, ne partez pas et ne parlez pas. Il y a encore quelques. Még nem menjenek sehova, és még ne beszélgessenek. Még van egy-két uh, a bizottság uh, kapcsolatban. Egyetlen egy transferről szavazunk. A 30-as számot viseli ez. Kötelezettségvállalási előirányzat 5 millióra van szüksége a 2013-as halpiaci témában a bizottságnak. A jogi alap változott, a Kobonyúzban van erről magyarázat, ki támogatja ezt az átcsoportosítást, ki ellenzi ketten is. Tartózkodik valaki, elfogadtuk. Itt a többi szekcióról átcsoportosítások. Derek fogja ezt felvezetni. Blogban el tudod mondani, Derek? Csodást, így úgy. Köszönöm, elnök úr. Az év végéhez közeledve az átcsoportosítási kérelmek száma folyton nő, a régió bizottságától négy érkezett, illetve az ombudsmantól, a külszolgálattól és a számvőszőktől. Ezek az átcsoportosítási kérelmek mind szerepelnek a Kubu News-ban, mindenki előtt ott van a Kubu News, így láthatják a részleteket. Az Ecosoktól is érkezett egy kis átcsoportosítási kérelem. Alapvetően kis összegekről van szó, és átcsoportosításról lévén szó, ezek költségvetés semlegesek, így igazából nem látom annak okát, hogy a kérelmeket elutasítsuk, ezért azt javaslom kollégák, hogy minden átcsoportosítás kérelemre bólintsunk rá. Köszönjük Derek a magyarázatot, akkor tehát C'est ça. Donc, si je comprends bien. Igen, igen, ha jól értem, Derek, figyelsz? Hogyha jól értem, akkor az első négy az csak tájékoztatási ügy. Nem, elnök úr, azt hiszem mindegyikre szavaznunk kell. De blogban. Blogban szavazunk tehát, ahogy azt az előadónk javasolta, négy átcsoportásítási kérelem a régió bizottság esetében mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Aztán az ombudsman esetében mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A külszolgálat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szemvőszék mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A Gazdasági Szociális Bizottságtól is érkezett egy átcsoportosítási kérelem, amely erről azonban elektronikusan kell szavaznunk. Most is szavazhatunk, hogy legközelebb is. Derek támogatja, ellenvetés nincs, hogy időt nyerjünk, szavazunk most mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. épületekkel kapcsolatos politika, hát azt hiszem, hogy akkor a szavazás végére értünk. Csodás! Zsanuk Duának átadom az elnök letet, elnöki feladatokat, és köszönöm mindenkinek a munkáját. Hát, köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm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 The only thing they cannot change very much, because we agree <laughs> the whole thing. And to change is not so easy. This is the only reason. Avec. bon. Bon. Les mobilisations, c'est ça qu'il faut faire mm.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 az előadójának parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. A Dán cégről, Vestas csoportról beszélünk, amely szélturbinákat gyárt, és segítséget kért tőlünk 611 ember érdekében, akiket el kell bocsátani. Itt különböző dologról van szó, különböző fajta tanácsadásról van szó, és olyan személyekről van szó, akik vállalkozóvá szeretnének bán, lá, válni, és olyan személyekről is szó van, akik 55 évesnél idősebbek. Az Európai Bizottság támogatta ezt, hat 200 millió euróról van szó. Egy átcsoportosítási kérelem ez, és 25%-a ez a teljes alapnak, amelyet erre a célra különítettünk el. Ennyi lenne. Oké. Okay. No interventions senki nem kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. Jó. Következik az Európai Globalizációs Alkalmazkodás Alap igénybevétele. E, Nokia ügyben Narancsó előadó ennek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ezen pontban 8 millióról van szó. A Nokia vállalat munkavállalóiról van szó. Itt egy gyárat bezárnak, és ebben az esetben erről a kérdésről már többször beszéltünk, többet nem is tudok ehhez hozzáfűzni. Úgy gondolom, hogy egy dolog nagyon jellemző, ez a globalizáció szempontjából. Nokia mindenképpen szimbol, szimbólumszerű volt Európában a technológia szempontjából, és most láthatjuk, hogy Európában tényleg versenyképességi probléma van. Ezt láthatjuk. Most Finnországban nagyon alacsony a munkanélküliség, és ott jó a költségvetés is, tehát mindenképpen mobilizálni kell az alapot, ez már kétszer történt meg Finnországban, és megtörtént Romániában, is megtörtént ez. 24 millióról volt szó, és mintegy 7000 munkavállaló volt érintett. Itt igazából a csústanológia ágazatáról van szó. Jelenleg ez a cég óriási piaci részesedéstől esik el Indiában és Kínában. 70 ezer embert foglalkoztattak, és most már 10 ezer embert elbocsátottak. Az elbocsátás fő oka a mobiltelefonok összeszerelése, amelyet ebben a gyárban végeztek, viszont ezt Koreába, Vietnámba, tehát Ázsiába helyezték át, és ezeknek az elbocsátott személyeknek is lehetőséget kell bocsátani. A csomag 25%-ban társfinanszírozott a finn kormány által. Itt vannak bizonyos fajta szolgáltatások a cégek számára, például támogatják az önálló vállalkozói tevékenységet, ez az alap, amelyet 2007-ben hoztunk létre, ezt már több mint 100 munkavállalónak segített. 422 millió euró értékben úgy gondolom, hogy olyan nagyok a kihívások, hogy meg kell próbálnunk mindent megtenni ennek érdekében, hogy versenyképesek maradjunk, és a költségvetés is megfelelő legyen, és ezért ez az eszköz mikroszinten teszi lehetővé számunkra azt, hogy munkahelyeket teremtsünk, ezt prioritásként kell kezelni, és úgy gondolom, hogy ezt a pontot, ezt az átcsoportosítást, ezt a kérelmet támogatni. Köszönjük. Senkinek nincs hozzáfűzni valója? Akkor az utolsó ilyen téma az Európai Globalizációs Alkalmazkodás Alapigénybevétele Nenszki asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! a német hatóságok intéztek ezt a kérést, ezt támogatom. A globális a globalizációs kiegészítési alap érdekében, egy frankfurti cég esetében a intézményközi megállapodás 24-es pontjának megfelel a kérelem. A 19-21-es, 27-es irányelv belefektetnek, és megfelel ez, tehát a globalizációs igazdási alap mobilizációnak ez megfelel. Ez a ez cég napelemeket gyártott, amerikai cég volt Németországban, óriási szerkezett váltás ment itt végben. Az elmúlt években Kína óriási túlkapacitást épített ki a napelem, a modulokat illetően, és az ezen modulok iránti kereslet 40%-os visszaesést okozott. 2011 során 11%-ról 45%-ra nőtt a kínai részpiaci részesedés, még a német eh, részesedés 21%-ra csökkent. A cég fizetés eh, képtelensége több mint ezer ember munkanélküliségéhez vezetett. a régióban, eh, Brandenburg területén 4%-kal növelte a munkanélküliségi arányt. én sokkal magasabb lett így, 11%-ra magadt a munkanélküliségében a régióban, szemben a 7%-os nemzeti átlaggal. A támogatás mintegy 4 millió euró lesz, és 2 millió ebből a globalizációs alapból fog majd jönni. 875 munkanélkülivé vált személy fogja ezt segíteni. Különböző szolgáltatások lesznek, például képzések, segítségnyújtása a munkahelykeresésben, különböző kisebb segélyek. Szeretném, hogyha támogatnák ezt az állásolást, és köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen. Valaki más kívánna még szólni? Senki? Köszönöm szépen. A következő napi ponton az Európai Hosszú Bevezetési Befektetési Alapok. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon rövid leszek, amikor bemutatom ezt az állásorolás tervezetet. Az Econtól származik ez a jelentés, és a bizottság új irányelvéről szól amely hosszú távú befektetési alapokra vonatkozik. A mi szabadságunk elégedett ezzel a javaslattal, ami a bizottságtól érkezett. Az elmúlt alkalommal óriási igény volt ennek irányába, és most az Európai Bizottság egy rendelettervezettel állt elő, hogy minden rendeletet egyesíteni lehessen, egyfajta jogi alapot szeretnének létrehozni, hogy a befektetők bizonyos fajta jogi bizonyossággal rendelkezzenek, és ezért szeretnék egységesíteni ezeket a osztaba befektetési alapokat. Igazából ennek nincsenek nagy, nincs nagy hatása, a felügyeleti szerv fogja ezt felügyelni, de fontos véleményünk szerint az, hogy mit állásolást fogalmazzunk meg, egy véleményt fogalmazzunk meg, és hiszen mi voltunk az egyik olyan szabizottság, amely ezt követelte az Európai Bizottságtól 8, illetve 9 módosítót nyújtottunk be a preambulum bekezdéshez, illetve magához a szöveg, szöveghez is, és azt kérjük, hogy megfelelő eszközöket bocsássanak rendelkezésre ezen terület számára, hiszen jó az, hogyha új feladatokat kapnak az ünnökséget, de ehhez megfelelő erőforrásra is szükségük van. A módosító indítványaink szeretnék, hogyha erősebb lenne az ellenőrzés, és olyan osztályok is részt vennének az, ezekben az alapokban, amelyeket adóparadicsomként tekinthetnénk. Tehát igazából itt egyszerűen csak a nagyobb jogi biztonságról van szó. Utolsó mondatom a pénzügyi eszközekről, hogyha ilyen alapokról van szó, több információra is szükség van. Mindenképpen üdvözöljük ezt a javaslatot. Persze ezzel nem tudunk minden befektetési problémát megoldani ezzel, de mégis ez egy jó eszköz arra, hogy mobilizálni lehessen. Mindenképpen jó eszközökre van szükség, hogy ilyenfajta befektetésekben részt vehessenek. Elnök, köszönöm szépen, tessék, eh, Riké úr. Just eh, très brièvement. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Először is azt szeretném elmondani, hogy eh, a téma rendkívül fontos, tekintettel azon szükségletekre, amelyekkel Európában rendelkezünk, az infrastruktúrákban, a befektetés terén, és azért is, mert a pénzügyi piacon jelentős mennyiségű finanszírozás keres hosszú távú vagy középtávú megtérülést. Úgyhogy, ami ezt a rendelkezést illeti, az a benyomásunk, hogy ez marginális termék lehet, pedig nem erről van szó, hanem igen, szilárd termékről, jelentősről, úgyhogy ezért az más többi létező alappal együtt, amelyeket ismerünk itt Európában, vagy a bankok vonatkozásában, fontos. Harmadsorban pedig, ami a tagállami fiskális lehetőségeket illeti, ez egyáltalán nem pontos. Egyébként ugyan ez vonatkozik arra a kapcsolatra, amely bizonyos új támogatási eszközzel irányul. Azt hiszem erről talán volt szó, de nem elégendő mélységben a ö, derivált termékek kérdése, amely a származtatott termékek kérdése, amelyek nagyon jól megfelelnének az ilyenfajta eszköznek. Azért oda kellene figyelni, hogy még pontosításra kerüljenek dolgok ebben a rendeletben. Egyébként ez rendkívül érdekes eszköz, ami nagyon fontos lehet, főleg olyan infrastruktúrák esetében, amelyekre most éppen nagy szükségünk lenne. Köszönöm. Solo un pequeño comentario porque estoy totalmente de acuerdo. Lenne egy kis megjegyzésem, egyetértek mindazzal, amit elmondott, azonban nem minden, egy, nem minden egyértelmű, az így van volt egy kis kételjem. azon eszközökkel kapcsolatban, amelyek lejárnak a rendelet előtt, nem igazán vagyunk illetékesek ezen változtatások tekintetében itt a szabizottságban. A gazdasági szabizottsághoz fordulhatnánk ebben a kérdésben. Nekünk itt a költségvetésekkel kell foglalkoznunk. Vannak olyan pontok egyetemen, amelyek nem világosak. Elnök, köszönöm szépen. Vajló, valamit a trialógusról be kell számolnod? Igen, elnézést nagyon gyorsan haladtunk. Sok dologról nem tudok beszámolni. Megvolt az első triológus ülésünk az EIB-vel kapcsolatban. Az első négy cikk a legvitatottabb, hiszen itt, vannak, itt van szó a plafonról, illetve a regionális felosztottságról. A következő héten hétfőn találkozunk majd, folytatjuk majd a cikkekkel a munkát, közben előkészítünk egy kis szöveget. Jelenleg nem látok nagy problémákat, majd talán a következő két hét után már jobban látjuk azt, hogy hol lesznek a nagy különbségek a tanácssal Jelenleg az elnökség hallgat ránk, meghallgatja azt, amit mondunk, de mindenképpen egyfajta visszajelzése van szükség a tanács részéről. Ez a helyzet most az első triológus után, folytatjuk majd eh, hétfő este a következő ülésünkkel Strasbourgban. Elnök, köszönöm szépen! Utolsó napirendénk következik egy tanulmány bemutatása és majd a jelentéstevő asszony átvezeti az elnökzetet. Nehéz ki asszony. Igen, köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Nagyon röviden bemutatom ezt a eh, jelentést, ezt a tanulmányt saját részemről, hogy majd a kutatók több időt kapjanak erre. Az arab tavasz eh, után, itt szó van az Európai Unió közvetés támogatásáról, ezzel az eszközzel megfelelő pénzi támogatást tudunk adni a fogadó országoknak, és ezért ezt mindenképpen nyomon kell követnünk nagyon komolyan, hiszen itt az európai állampolgárok, adófizetők pénzéről van szó. A költséghatékonyságot vizsgáltuk meg a költségvetés támogatás során, és azt, hogy ezt befolyásolták -e az arab tavasz eseményei figyelembe kell venni a Lisszaboni szerződés értelmében azt is, hogy sokkal nagyobb a szerep az Európai Parlamentnek, és meg kell vizsgálni azt, hogy a költségvetési támogatás végrehajtásában ez megvalósult-e. Azt is látni kell, hogy ez a pénzügyi eszköz kihatással van-e a demokrácia elősegítésére, az emberi jogok figyelembevételére, illetve a szegénység csökkentésére. Az esettanulmányok Algériára, Egyiptomra, illetve Tunéziára koncentrálnak, mert itt volt már korábban is költségvetés támogatás, és az arab tavasz után mindenképpen szükség van egy megfelelő ellenzésre. Legnagyobb következtetés a tanulmánynak az az, hogy a költségvetési támogatás nem igazán hatékony eszköze a demokrácia elősegítésének, viszont mindenképpen hatással van a fejlődésre, és ez is segíti a demokratizálódást. További késdelem nélkül szeretném felkérni a kutatócsapatot arra, hogy mutassák be ezt a kutatást. Nem is látom itt őket. Ja, de igen, ott vannak. Well, first of all, um, thank you very much. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kínálnak számunkra arra, hogy a tanulmányunk következtetéseit bemutathassuk itt. Jó magamat és Mrs. és Wilson asszonyt szeretném bemutatni. Egy konzultáns cégnek dolgozunk Hollandiában. The first half of, uh, of this year. Well, um, the chair... Az év első felében foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, már megemlítették a címét ennek a tanulmánynak. Azt is elmondta a jelen elnök asszony, hogy három országgal foglalkoztunk, Egyiptommal, Tunéziával és Algériával. Arra kértek bennünket, hogy négy kutatási területre koncentráljunk. Az első az az volt, hogy az EU költségvetési támogatása megváltozott-e az arab tavasz eseményeinek követ, köszönhetően Egyiptomban, Tunéziában és Algériában. A második kérdés az az volt, hogy az ide vonatkozó LP e állásrallások befolyásolták-e ezen három országban a költségvetési támogatási programokat. A harmadik kérdés az az volt, hogy um, milyen volt a nyomonkövetése ennek a programnak. A negyedik kérdés pedig az volt, hogy milyen hosszú távú hatása van a költségvetési támogatásnak, a demokrácia elősegítése, az emberi jogok figyelembevétele, a nemek között egy es esélyegyenlőség biztosítása, illetve a szegénység csökkentése szempontjából. Egy széles körben megvizsgáltuk a dokumentumokat, és három missziót is folytattunk az adott országba. Anya és jó magam vettünk részt ezeken a missziókon, és helyi cégek segítették a munkánkat. A három országra, mielőtt még rátérnék, néhány előzetes megedzésem lenne. Ez a főként a második fejezetében található a tanulmányunknak. Fontos, hogy egyértelmű képet kapjunk a négy dologról. Először is ezt összefoglaltuk, elemeztük, azt, hogy mi is történt az arab tavasz során a három adott országban, ezen kívül egy leltát készítettünk, és elemeztük azt, hogy mit is jelent a demokrácia előtérbe helyezése, a harmadik téma az az volt, hogy elemzést végeztünk arról, hogy hogyan alakult az Európai Unió költségvetés támogatási politikája 2000 óta, amikor először, először volt iránymutatás erre vonatkozólag, és azt is megvizsgáltuk, hogy az demokrácia elősegítésében mennyire vették figyelembe a költségvetés támogatásának politikáját. A negyedik terület az az volt, hogy elemeztük és feltártuk az európai szomszédsági politikát, és megvizsgáltuk azt, hogy a demokrácia elősegítése mennyire sikerült a, az európai szomszédsági politikában. Egy nagy fejezet volt ez, de persze most nem tudom minden fontos pontját felsorolni a kettes fejezetnek, csak néhány dolgot ragadtam ki a kettes fejezetből. Ezeket ezen a dián, illetve a következőn láthatják. Először is, amikor a demokrácia koncepciát elemezzük, akkor figyelembe kell venni azt, hogy a demokratikus átálláshoz időre van szükség ezen országokban, ez nem fog egy nap alatt megváltozni, és az egyiptomi tapasztalatok azt mutatják, hogy vannak olyan időszakok, amikor javul a helyzet, de aztán vannak olyan időszakok, amikor súlyos visszaesés történik. Tehát nem egy egyenes fejlődésről van szó itt ezekben az országokban. Nagyon nehéz a költségvetési támogatás időkeretein belül elérni a változást, ugyanis ezek a támogatások egy-két évig tartanak, maximum három évig, viszont ezek a politikai változások sokkal hosszabb időt vesznek igénybe. A harmadik megjegyzésem mi, és amikor azt mondom, hogy mi, akkor itt a különböző országokra gondolok, és nekünk nem szabad túlbecsülnünk azt, hogy mennyire tudjuk befolyásolni ezeket a folyamatokat. A külső erőknek is van befolyása, viszont nem játszanak eh, igazi szerepet, korlátozott a szerepük, és figyelembe kell vennünk ezt, amikor azt akarjuk megválaszolni, hogy mi a hatása a költségvetés eh, támogatásnak ezen politikai folyamatokra. Ehhez kötődik az is, hogy gondolnunk kell arra, hogy mindig tiszteletbe kell tartani a nemzeti szuverenitást. Amikor a demokrácia támogatásáról beszélünk, akkor gondolni kell arra, hogy mik a nemzeti szuverén jogai ezeknek az országoknak, és hogyan tudunk külső segítőként valóban segítséget nyújtani. Tehát a fő, kérdés, fő üzenet az az volt, hogy reálisnak kell lennünk azt illetőleg, hogy mit tud tenni a költségvetés támogatás a demokrácia elősegítése szempontjából. Ez a politikai kontextus. Ezen kívül a költségvetés támogatás eszközét a 2000-es évek elején hozták létre, és itt igazából nem a demokráciát akarták ezzel javítani, igazából a szegénység csökkentését célzó programokat akarták ezzel erősíteni, tehát ezért jött létre ez az eszköz főként. És nem szabad természetesnek venni azt, hogy egy más cél kifejlesztett eszköz majd jó lesz a demokrácia elősegítésére is. Bár szeretnénk, hogyha ezt erre is fel lehetne használni, de nem igazán vagyok arról meggyőződve, hogy ez valóban meg is történik. A második pontomban azt mondom, hogy mindig meg kell különböztetni egyértelműen a demokrácia eh, támogatását, úgy, mint előfeltételt, vagy úgy, mint eh, célját a támogatásnak. Az Európai Unió költségvetés támogatási politikájában 2000 2012-ben, ugyanis addig csak két célkitűzés volt a szegénység csökkentés, illetve a gazdasági növekedés elősegítése. Csak a óta létező iránymutatásokban láthatunk egy harmadik célt, ez pedig a demokrácia elősegítése. Tehát a 2012-es iránymutatásban láthatjuk azt, hogy a, de, a demokrácia elősegítése mind egy előfeltétel, mind pedig egy cél egyszerre. Meg kell különböztetni az általános költségvetés támogatást, illetve a szektorális költségvetési támogatást is. Az általános költségvetés nem makro szinten kell tárgyalni az adott országnak, és a szektorális költségvetés támogatás kapcsán sokkal inkább koncentrálunk a szektorális politikákra, és megpróbáljuk a szektorális politikákat támogatni és elősegíteni ezen politikák végrehajtását. Hogyha politikai témákat szeretnék felvenni ezekben a programokban, azok sokkal egyszerűbbek, és ez sokkal inkább az általános költségvetés támogatás szintjén kell ezt megtenni, nem pedig a szaturális költségvetés támogatás területén. Ezek voltak a legfontosabb pontjai az elemző bevezető fejezetekben. Nézzük meg Egyiptomot. Egyiptomban öt költségvetés támogatási program zajlik. Oktatásra, egészségügyre, közlekedésre, lakatásra koncentrálnak. Ezeket a programokat néhány évvel ezelőtt fogalmazták meg, még az arab tavasz előtt, és azt akarták ezzel, hogy különböző politikákat támogassanak, bizonyos szektorális célkötözéseket érjenek el. Ezeket a ezek a politikák szektorális térkötőzések még mindig érvényesek, ezt nem változtatta meg az arab tavasz, és pontosan ezért ezek a költségvet, ezeket a költségvetési költségvetési támogatási programokat nem változtatták meg az arab tavasz miatt. A legnagyobb visszaesés ezen programok kapcsán a végrehajtás volt, a végrehajtás sokkal nehezebbé vált az arab tavasz után, hiszen nem volt stabil kormányaparátus, sok ember elment, tehát nem voltak egyetem iránymutatások, viszont a program célja nem változott. Mindemellett az Európai Bizottság a kormányjal 2012-ben tárgyalásokat kezdett általános költségvetés támogatás szempontjából, és az volt a cél, hogy már itt legyenek előfeltételek is, mint például a demokratizálódás, viszont itt nem ismertük a pontos tartalmat, mert ezek a tárgyalások jelenleg is folynak, a, vagy folytak akkoriban még, az egyetemi kormányjal, tehát ez, ez év áprilisában volt. De egyetemi volt az, hogy az Európai Bizottság nem fog semmit sem aláírni addig, amíg Egyiptom meg nem állapodik az IMF-fel a pénzügyi támogatásról, illetve a makrogazdaságos politikáról. Akkoriban kicsi volt az előrelépés, az Európai Bizottság intenzíven együttműködött a Világbankkal, illetve az Afrikai Fejlesztési Bankkal. Tehát a három donor közösen, illetve négy donor, hogyha belevesszük az IMF-et is, együttműködött. Tehát ez volt a helyzet akkoriban. Tunézia más a helyzet, mint Egyiptomban. Az Európai Bizottság már néhány éve, vagy kb. 2008 óta nyújtott költségvetés támogatást, és ennek során a gazdasági fejlesztése koncentráltak. Nem túl nagy összegről van szó, 45 millió euró évente, tehát elég kicsi összeg ez, hogyha összehasonlítjuk a tunéziai gazdasággal ezt, de volt más költségvetés támogatási program is más donorokkal együtt. Az arab tavasz után nem sokkal. 2011 április után megkezdődtek a tegyelások az újfajta költségvetés támogatás formájáról. Az új szerződések sokkal inkább a szociális fejlesztés kérdéseire koncentráltak, a munkahelyteremtésre, a foglalkoztásra, koncentráltak, az új kormány szociális aggájaira koncentráltak. Ezek olyan dolgok voltak, amiket az arab tavasz váltott ki. Ami az általános költségvetés támogatás témáját, tartalmát illeti, ez nem változott, 2012-ben tehát megtörtént ez a támogatás, és 2003-ban az Európai Unió delegációja egy új egy úgynevezett államépítési szerződéskezetet tárgyalni. Ez az új formája volt a költségvetés támogatásnak. 2003 áprilisában nem igazán volt nagy előrelépés, mert a politikai helyzet romlott, ezt olvashatta mindenki az újságokban. Politikai instabilitás volt, a három donor, a Világbank, a Fejlesztési Bank, az EU nem, nem igazán láttak megfelelő hozzáállást, nem igazán látták azt, hogy ez a politikai helyzet hogyan fog majd működőképességé válni. Volt egy második, ez, ez kétfajta költségvetés támogatási program volt, egyik a vízre vonatkozott, ha jól emlékszem. És ugyanaz a helyzet itt is, mint Egyiptomban, a politikai változások előtt fogalmazták meg itt a célkötőzéseket, és ez a helyzet nem igazán változott tartalom szempontjából. Algéria, teljesen más a helyzet itt, mert um, Algéria gazdag ország olyan szempontból, hogy ami a költségvetést illeti. Elég nagy a gáz exportjuk, eléggé kényelmes fiskális helyzetben vannak. Az Európai Unió nem igazán foglalkozott általános költségvetés támogatással ott. Volt egy szektorális költségvetés támogatási program, egy másikat pedig előkészítettek a vízzet, illetett az egyik, a másik pedig a környezetet, de ezeket a támogatásokat nem azért adták, mert a kormánynak szüksége volt erre a pénzre. Itt inkább arról volt szó, hogy az Európai Bizottság az együttműködési programok tartalmát szerette volna megváltoztatni, inkább a politikai tárgyalásokra ö, szerette volna kihegyezni ezt, intézményi változásokat akartak, és itt szektorális költségvetés támogatás alapján jártak el. De ezt ráírtam a diára, hogy nem volt hatása az arab tavasznak, ez talán egy kicsit túl erős megfogalmazás volt, egy kis hatása. Azt láthattuk a segítségnyújtási programok alapján is. Tehát ennyit a három országról. Most pedig nézzük meg a négy kérdést, de a három országra fogunk koncentrálni, és talán átérünk a második kérdésre. A study question was dealing with the... A kérdés... Well, we made an invent... Különböző területekkel foglalkozott. Volt egy néppárti állásfoglalás, megvizsgáltuk, hogy hány volt az azok között olyan, amely a költségvetést támogatta, nem volt túl sok öt állásfoglalás született, főleg Egyiptomról 2011 után, az egyik pedig kapcsolódott ehhez a tanulmányhoz. Ez az állásfoglalás kapcsán az az ajánlás fogalmazódott meg, hogy költségvetési támogatás nagyon fontos lenne Egyiptom számára, de csak akkor, hogyha az emberi jogok, a demokrácia és a közrend terén előrelépés történik. Úgy érezzük, hogy a delegációk és a bizottság 2011 óta ö, végzett tevékenységére ö, úgy érezzük, hogy ennek szellemében történt. Mert ami az általános költségvetési támogatást illeti, nagyon óvatosan jártak el, ö, voltak tárgyalások, előkészítő szakasz, de azért túl gyorsan ö, nem kötelezték el magukat, az új egyiptomi kormány iránt. És azt gondolom, hogy ez helyes meg, eljárás volt. Megnéztük a néppárti állásfoglalás Tunézia és Algéria vonatkozásában, de a költségvetési támogatásra ezek különösebben nem vonatkoztak. Aztán a harmadik kérdés a tanulmányban a monitorozásra, illetve a jelentéskészítésre vonatkozott. A költségvetési támogatás kontextusában a monitorozás és a zenéjelentés készítés tükrében gyakorlatilag nem projektről volt szó, hanem szakpolitikákról, különböző intézkedésekről, azon kormány részéről, amely kapja ezt a támogatást ez is belekerült a kormány, az adott kormány és az Európai Unió közötti megállapodásba. Tehát a monitorozási jelentési rendszert kell megvizsgálni a támogatást kapó kormány részéről. Hát vegyesek az eredmények. Vannak olyan minisztériumok, amelyek jól működnek, vannak olyanok, amelyek kevésbé. És azt is ö, tapasztaltuk, hogy 2011-12-ben a kormányok meggyöngültek, és gyakorlatilag a jelentéskészítés is visszaesett. A másik megjegyzésünk arra vonatkozott, hogy miről számolnak be. Főleg arról, hogy a finanszírozás, a döntéshozó folyamat kapcsán mit tettek. Eredményekről azonban különösen nem számoltak be, és azok hatásáról meg végképp nem. Úgyhogy ebből a szempontból jelentős javulásra van szükség. Ami a költségvetési támogatást illeti, már említettem, hogy a tartalom nem változott, ez azt is jelenti, hogy a mutatók sem ágazati szinten. Ami Tunéziát illeti, ami az általános támogatást illeti, monitorozásról volt szó elsősorban, az EU kritériumok alapján a különböző területeken, makrogazdasági politikák, ágazati politikák terén, tehát elsősorban erre irányult, ezek a mutatók sem változtak, mert az EU nem változtatott költségvetési támogatási szakpolitikáján, tehát maradtak ugyanazok a mutatók. Vannak olyan mutatók, amelyek az eredményre és a hatásra irányulnak, de ezeket általában közép és hosszú távon lehet csak megállapítani, nem pedig egyik évről a másikra. Aztán a negyedik kérdés, talán a legnehezebb, a legfogósabb és a legambíciózusabb a tanulmányban, arra irányult, hogy az emberi jogok kérdésében, a szegénység csökkentése terén ezek a támogatások milyen hatással vannak. Minden országban csak egy hetet töltöttünk, ezért túl sokat erről a témáról nem tudtunk megállapítani. Ugyanis ehhez tényleg részletes hatástanulmányra lett volna szükség. Különösen, amikor a szegénység csökkentéséről beszélünk. Ennek közép- és hosszú távú hatása van, úgyhogy az OECD is kidolgozott erre egy módszert, 500 ezer eurós költségvetést bocsátottak rendelkezésre, 7 éves időtartamot, úgyhogy a mi tanulmányunk kontextusában erre nem volt lehetőség. Az egyetlen dolog, az volt, hogy néhány általános megjegyzést tehetünk, hogy hogyha segíthetünk az egészségügyi, a vízgazdálkodási, oktatási szolgáltatásokon, akkor ez nyilván hozzájárul a szegénység visszaszorításához. Vagy ha vannak valamilyen vízgazdálkodási, energetikai, környezetvédelmi programok, akkor nyilván, ha ebbe beveszik a gazdasági növekedési aspektusokat is, ez is hozzájárulhat a szegénység visszaszorításához. Ami a demokrácia támogatásához való hozzájárulást illeti. Már korábban elmondtam, hogy vannak kétségeink azzal kapcsolatban, hogy közvetlenül hogyan támogathat költségvetési támogatás demokratikus folyamatokat. Azonban az egészségügyi, vízgazdálkodási, öntözési aspektusok támogatásával a közszolgáltatások demokratizálódása terén lehet azonban egy társadalmon belül a demokrácián javítani. De ezek közvetett hatások, nem feltétlenül közvetlen demokráciát elősegítő lépések. Nem akarok túl sokat időzni erről ezen, mert az ajánlásokra is rá szeretnék térni, amelyek a tanulmány végén találhatók, ugyan erről nem készült dia. A 48. oldalán található ez a dokumentumnak. Az 5.2-es bekezdésben, ahol is öt ajánlást fogalmaztunk meg. Az első, az önök dokumentumában most mondják, az 56. oldalon található, tehát öt ajánlásról van szó, melyek közül az első A költségvetési eszköz demokráciát támogató hatásával kapcsolatos kételyekre vonatkozik. Hogyha tényleg ez a cél, a költségvetés támogatásával, akkor úgy gondoljuk, hogy el kell rajta gondolkodni a továbbiakban, hogy miként történhet ez, milyen feltételekkel, mit lehet papírra vetni annak érdekében, hogy ez hatékonyan történjen. Ami a bizottság költségvetési támogatási útmutatásait illeti, hát nem sokat szólnak erről az ugyan megfogalmazódik, hogy ez cél, a kérdés viszont az, hogy hogyan érhető el ez a cél. A második az európai jószomszédsági politikára utal. Ha megnézzük a dokumentumokat, itt a költségvetési támogatás szinte nem is szerepel, talán egyszer. Most pedig, hogy talán a bizottságon belül, és itt is, az Európai Parlamentben is elkezdtek gondolkodni arról általánosságban, hogy az európai jószomszédsági politika keretén belül is fontos a demokrácia támogatása, el kellene gondolkodni rajta, hogy hogyan. A harmadik ajánlás a politikai változásokra utal, nevezetesen, hogy a kedvezményezett országokban az ilyen irányú költségvetési támogatás milyen kényes kérdés. Ugyanis rendkívüli eszközről van itt szó, és a kezdeményezett országokban a változások befolyásolását indokolni kell. Ez azt jelenti, hogy például politikai szempontból instabil országokban az adakozóknak nagyon óvatosan kell eljárni a és támogatása terén. A negyedik ajánlás az ágazati költségvetési támogatás és az általános költségvetési támogatás közötti különbségről volt szó. Ahogy már az elején is elmondtam, a, költségveté, a, a következtetések, amelyeket levontunk, arra irányultak, hogy a kettő között különbséget kell tenni. Bár a kettő között vannak hasonlóságok, az ágazati támogatás konkrét célokkal ö, fogalmazódik meg, és nagyon sok esetekben, nagyon sok esetben a politikai szempontból nem stabil országokban ö, jogos talán az ágazati támogatás, de nem az általános költségvetési támogatás. Ötödik ajánlás. Az eredmények a hatások monitorozásának fontosságáról szól. Gyakorta ez a leggyengébb láncem a folyamatban, mert ezt annyira nem monitorozzák. Pedig ez is nagyon fontos. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Okay, thank you very much. Uh, köszönjük szépen, valóban kimerítő volt ez a bevezető. A kutatócsapatnak köszönjük ezt a prezentációt, biztos, hogy vagyunk benne, hogy a tanulmány nagyon fontos lehet a szakpolitika formálási folyamatunkban. Az elemzés, a tanulmány azt vizsgálja, hogy az Európai Unió költségvetési támogatása a dél-mediterrán országokban mennyire változott az arab tavasz következtében, illetve milyen mértékben segíti a demokratikus átalakulást ezen országokban. Azt hiszem a tanulmány kimerítő választ ad mindezekre a kérdésekre. Sajnálatos módon nem túl sok kollega van itt, de van itt egy volt külügyminiszter kollega, aki remélhetőleg mindjárt szót kér. Iváló. Csak ketten mondjuk már. Röviden esetleg szólnál pár szót az elhangzottakról. Uh, thank you very much. Uh, uh the study is indeed... Köszönöm. Roppant érdekes ez a tanulmány. Volt alkalmam átlapozni. Csak gratulálni tudok a kutatóknak. Itt a parlamentben sokat beszélünk arról, milyen formában költsük el ezeket a pénzeket, és hogy mennyire hatékonyan. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, de azon kívül is felmerül gyakran, hogy mennyire hatékony az ez irányú támogatásunk. Egy különleges jelentést, egy jelentést végzett az észak afrikai és dél-mediterrán vidékkel kapcsolatban a számvőszék, és igencsak érdekes eredményre jutottak, egy, főleg Egyiptommal kapcsolatban. Nagyon érdekes az önök jelentése. A kérdések főleg azt vizsgálják, hogy a költségvetési támogatás tényleg hasznos, hogy tényleg hozzáváltozásokat, tényleg e, elkötelezettek-e a támogatott országok, mi az alternatíva, esetleg konkrét programokat lehetne finanszírozni, de hát olyan nemzeti intézményeken keresztül, amelyek nem mindig állnak olyan stabil e, lábon, mint azt szeretnénk. A, a beszámolási e, módokkal kapcsolatban is komoly kérdőjelek felülnek, merülnek fel, nem is e, beszélve arról, hogy a költségvetés támogatással kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mennyire látható az, hogy kiadja ezt a pénzt, mire, e, és hogy milyen eredményt hoz, vagy ez csak egész egyszerűen a, a, megy a nagy közösbe ez a pénz, és igazából azt sem látszik, hogy e, milyen eredményt hoz, illetve hogy kiadja. Az Európai Beruházási Bank mandátuma Például a szomszédság eh, politika terén, amely a kelet és a dél között eh, oszlik meg, és az egyik igazán érdekes kérdés az, hogy ezeket a plafonokat érdemes-e eh, megváltoztatni. Vannak arra javaslatok, hogy inkább kelet felé, mint dél felé kellene tekintenünk. Érdekes, érdekes kérdés, hogy ha stabilizálódik a helyzet, akkor az Európai Beruházási Bank eh, hogyan folytathatja a befektetési politikáját ebben a régióban. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van esetleg véleménye. Oh, yeah. <coughs> Um, first of all about the European Investment Bank. Először is az EBB-vel kapcsolatban nem hiszem, hogy költségvetési támogatásokra nyújtana ö, ö, ö, kölcsönöket. Nem, nem. De az visszanemtérítendő támogatások és kölcsönök sajátos uh, egyelékével eh, van dolgunk. Gyakran azonban a lényeg az, hogy bizonyos konkrét területeken olcsóbb forrásokat tudnak biztosítani. Ezek egyébként az európai prioritásoknak megfelelően alakulnak. Az alapötlet az, hogy konkrét projektekről van, lenne szó. És néha is a visszanemtérítő tendő támogatások és a, a, a kölcsönök keverékéről van szó. Igen, igen, igen. Az Európai Beruházási Bank konkrét célokra ad kedvezményes kölcsönöket. Gyakran gyakran kedvezményes pénzt megfelelő célokra adnak, de hát ez teljesen eltér a, a költségvetési támogatásoktól, mert főként az általános jellegű költségvetési támogatás esetében a donor többé-kevésbé kapcsolódhat mindenhez, amit a kormány tesz vagy nem tesz. Ez sokkal kevésbé van így a projekt alapú támogatások esetében, mert ez konkrét célokra szolgál. It is managed completely outside the budget, so then the donor, European Commission gyakran a költségvetésen kívül kerül el költésre, egy nagyobb a beleszólás is, hogy mire költséke, Néha a kormányon keresztül kerül elköltésre. De Az Európai Beruházási Bank kölcsönei esetében alapvetőek, alapvetően konkrét célokra szolgáló kereskedelmi kölcsönök, így nem az állami és szűrik át ezeket a pénzeket. Politikailag instabil országokban is, is lehet EBB kölcsönöket folyósítani, de azt is el kell mondanom, hogy én nem vagyok egy e, e, Európai Beruházási Bank specialista. Én most csak hirtelen próbálok ez ügyben e, rögtönözni. A láthatóság kérdése, most ennek két aspektusa van. Hogy látszik-e az uniós zászló, illetve fontos az, hogy mi az végeredmény, valóban büszkék lehetünk arra, hogy mi adtuk rá pénzt. A visibility, láthatóság esetében gondolom elsősorban a, a, az eredményekre gondol. De az első felével kapcsolatban, hogy látható-e, hogy ez uniós támogatás, nos, költségvetési támogatások esetében erre nincs lehetőség, hiszen bekerül a pénz az államkincstárba, de akkor is, hogy ágasztati támogatás, támogatás, akkor mondjuk annyit elmutatunk, hogy vannak olyan szakpolitikai területek, amelyekről tárgyaltunk, és ilyen-olyan feltételek mellett új intézkedéseket hoztak, új intézményi változások történtek, új szakpolitikáját fogadtak el és hajtottak végre, és ez részben az Európai Unió hozzájárulásának köszönhető. Tehát ezen a szinten az Európai Unió támogatása megjelenhet, de nem lehet rámutatni újra, hogy egy, egy kórház, egy iskola, vagy bármi uniós pénzből, vagy részben uniós pénzből épült volna. specific question in your introduction which you would like. Yeah? Okay. Thank you very much. Köszönjük szépen. Van-e még valaki, aki szeretne ezen a ponton kérdést föltenni? The study or any questions from the whole Bárki a jelenlévők közül, bárki. Akár az asszisztensek is, soha, soha vissza nem térő alkalom. Case. I think that your extensive, um... Úgy tűnik, hogy annyira kimerítő volt a prezentációja, hogy a felmerülő kérdésekre előre válaszolt. Köszönöm Kálfin úrnak, hogy kitartott és eh, lényegre törő kérdésével rávilágított erre a felmerülő kérdésre is. Elnézést kérek a kollégák nevében is. Talán nem a legszerencsésebb volt a, a, az időzítés. Ilyen késői órán csütörtökön már általában nehéz sok képviselőt itt tartani Brüsszelben, de biztos vagyok benne, hogy e, alig várják a hétvégét, hogy átolvassassák az önök tanulmányát, amiről én magam is mondhatom, hogy kiváló és érdekes olvasmány. Köszönjük még egyszer a munkájukat, köszönöm mindenkinek a részvételt, most pedig szép jó estét kívánok mindenkinek. Mi laffan culo. Ah. Körbeutazták az országot.